figyelni, szankcionálják őket. Pontosan nyomon követik, hogy hol mit nyilatkoztak, mit keresgéltek az interneten. Óriási a nyomás rájuk, én úgy gondolom, hogy ezen tenni kell.